szavazást. Mindenek előtt az EFD-től, Veller úrtól kaptam egy megkeresést. Mehez valamilyen megjegyzés nincs. Akkor szeretném informálni önöket, hogy nem volt kifogás